you, if people who are leaving can do so quietly. Köszönöm, ha valaki el akarja hagyni a termet, az csendben tegye meg. Kint szép nagy tér van a beszélgetésre, viszont ittben erre nincs lehetőség. A frakciók munkatársainak is mondom ezt, és mindenki másnak. Sorry, I, can I ask if those who are having COVID Kérem szépen azokat, akik itt magánbeszélgetést folytatnak, hogy, vagy egymásról köszönnek el, hogy ezt kint tegyék meg, hogy elkezdhessük a 11. pontot. Elnézést kérek az Intaszakbizottsági kollégáimtól, hogy megvárakoztattam őket. Ez egy fontos téma, kereskedelem ösztönző támogatásokra vonatkozó uniós stratégia, tudjuk, hogy nagyon fontos, azt akarjuk, hogy az országok kereskedjenek egymással, hogy legyen jövedelmük és fejlődjön az iparuk. Nagyon örülök annak, hogy szakértők is csatlakoztak a mai napon hozzánk. Leonard Mitzi úr van itt, a Bolygónk és a Jólét Igazgatóság megbízott igazgatója a Digi Devco-tól. Ja igen, ezek most már az új megnevezések, ugye? bolygónk és jólétigazgatóság. Madeleine Tyninga, Tyningen, hogy ejtjük a nevét helyesen, kérdez az elnök. Mondtad, elfelejtettem. Teining A kereskedelmi és fenntartható fejlődés általános vámkedvezményrendszer osztály, osztályvezetője az Európai Bizottságban a kereskedelmi főigazgatóságon, és Isabel Brassé is itt van a Concordtól. Fontos téma az INTA szakbizottság számára is ez a kérdés, meg is adom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen, kedves kollégák! néhány megfontolás gondolata részemről. Köszönöm, hogy az INTA itt lehet. Ez nagyon fontos. Volt a globális felvizsgálattal kapcsolatban tavaly nyáron egy küld, kiküldetésünk, és volt egy közös meghallgatásunk is. Utána a bizottság közleménye is napvilágot látott, a tanács pedig következtetéseket fogadott el. Néhány számot mondanék az Aid for Trade-ről. Ez egy nagy-nagy kezdeményezés volt annak idején, amikor elindították. 300 milliárdnyit osztottak szét globális összegként. 146 ország, fejlődő ország volt az ilyesfajta kereskedelmi segélynek a kedvezményezetje, főleg Ázsiában és Afrikában. Természetesen az Európai Unió és tagállamai vezető szerepet töltenek be a pénz folyósításban. 12,7 milliárdnyit adtunk mostanáig. Az egész segély 13%-a ez beszélnék arról, hogy a vita, vitánk időszerű, mert Davosban ezekben a napokban üléseznek az állam és kormányfők, és a világban az egyre erősödő egyenlőtlenségeket beszélik meg. Egyetértenek, gondolom az INTA kollégákkal abban, hogy ha az Európai Uniónak vannak eszközei, hogy harcoljon az egyre erősödő egyenlőtlenségek ellen, akkor ez a kezdeményezés, az Aid for Trade az egyik legjobb ilyen eszköz. Elnök asszony, az Inta nevében három kérdést tennék fel, ez indító jellegű kérdésnek szánom, és utána kezdődhetnek a prezentációk is. Először. A bizottság közleményére vonatkozó kérdés van egy kereskedelem ösztönző, kereskedelem könnyítő megállapodás, de nem látjuk a stratégiában ennek a kiemelt szerepét. Ezek, miért van ez így, ha egyáltalán jól látom a helyzetet? Második kérdés. A digitalizáció miatt erősödik a digitális szakadék, és ezt kell áthidalnunk. Ez kulcs téma. Az INTA úgy gondolja, hogy a bizottság közleménye kitér erre, de nincsenek konkrét lépések, melyeket meg kellene tenni, ha jól látjuk. Harmadsorban pedig, ami a támogatások folyosítását illeti a legkevésbé fejlett országok esetében. Egyetértünk a megközelítésükkel, a kérdés viszont az, hogy hatékony-e nagyobb kapacitásokra lesz szükség. Hogyan tudnánk ezt megvalósítani? Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt a felszólalóinknak adnék szót, egyet azt mondom, hogy a tizen, el kell mondanom, hogy a 12. pontot nem fogjuk most megbeszélni, az előadó ugyanis egyetértett azzal, hogy februárban fogunk erről szavazni, de a 12. pontot most nem beszéljük meg, az árnyék előadóknak mondom ezt. Tehát 12.30-ig van időnk az elnökséggel és a koordinátorokkal. Bolgár elnöksége és a koordinátorokkal fogunk 12.30-kor ebédelni, tehát addig van időnk. És most meg is adom a szót az első felszólalónknak, Mici úrnak a DEFCO főigazgatóságtól. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptunk mi a bizottság szolgálatai a Trade főigazgatósági kollégákkal arra, hogy válaszoljunk a korábban feltett kérdésekre. A dossziéban szereplő feladatokat megosztjuk egymással, és megbeszéljük azt is, hogy hogyan, tehet, hogyan járhatnánk-e jobban a bizottsági közleményt, illetve a tanácsi következtetéseket követően. Az elmúlt évtizedben sikeresek voltunk, a kollégám megemlítette, hogy az Aid for Trade a legnagyobb donor, több mint 13 milliárdnyi, bocsánat, 300 milliárdnyi ez, ebből 12,7 milliárd az uniós támogatás. A fejlődő országokban folyosított támogatásaink ösztönözték, javították partnereink kereskedelmi kapacitásait. Globálisan ezt nem is vitatják. A Genfben vagyunk, és más különböző fórumokon mindenhol elismerik ezt. Van egy Aid for Trade monitorozó jelentésünk, a honlapunkon közé tettük ezt, konkrét példákat felhozva arra, hogy hol avatkoztunk bele ö, hol avatkoztunk be, és hogy ennek milyen hatása volt. Időközben a globális tájkép megváltozott. A globalizáció politikai, gazdasági, szociális és környezeti prioritássá vált. Az előbb említették azt, hogy ehhez kapcsolódik az egyenlőtlenségekkel kapcsolatos vita. Hogyan lehetne ezt multilaterálisan felszámolni? Annak ellenére, hogy ilyesfajta támogatásokat folyosítunk, az sérülékeny helyzetben lévő országok továbbra is a diversifikáció a kereskedelm központján kívül a perifériára szorulva helyezkednek el. Ha megnézzük 2015-ben, az LCD-k deficitje 14%-kal csökkent 2006-2015 között. 7,3% ez. Az Aid for Trade az összes támogatásunk egyharmada. Az update stratégia azt jelenti, hogy befolyásolhatjuk az uniós fejlesztési együttműködést. Az Aid for Trade esetében a fenntartható fejlődést lehet előre mozdítani, és emellett a szociális és környezeti előrelepést is biztosítani lehet. Az SDG menetrend tartása nem csak fenntartható fejlődéshez kapcsolódik, a kereskedelem mi és a beruházási politikák is érintettek. Hogy ezeket az eszközöket hogyan lehetne mobilizálni átfogó módon, az határozza meg a kapacitásunkat, hogy a 2030-as menetrend kapcsán eljárjunk. A felülvizsgált A 4 Trade stratégia a mm, nem teljes mértékben kihasznált potenciált aknáznák ki, a különböző kereskedelmi megállapodásokat és egyéb kereskedelmi eszközöket. Adnék néhány gyakorlati példát arra, hogy mit szeretnénk az elkövetkező években megtenni. Elsősorban a fejlődő partnereinken segítenünk kell, kiaknázva a különböző megállapodásainkat, az FDA-kat, ODA-kat, a GSP-ket, GSP pluszokat, vagy a minden csak fegyvereket nem programot. Az országokon segítenünk kell, hogy az értékláncon egy felső pozícióba léphessenek. Az agrár élelmiszer ágazatot említve azt kell megnéznünk, hogy hogyan lehetne a termelői szervezeteket jobban támogatni emellett az SPS megfontolásokat is be kell vonni a vitákba. Itt lehetne több munkahelyet teremteni, a fiatalok körében is. A felhasználási ráta elég alacsony, az Aid for Trade a korlátozó tényezőket akarja felszámolni. Azért volt továbbra is segít a partnereken és a termelőkön, hogy eleget tegyenek az olyan szabályoknak, amelyeket az Unió határoz meg annak érdekében, hogy a termékeiket az uniós piacokra be lehessen hozni. Ott, ahol az export szegmányokat a nem megfelelőség miatt elutasítják, az Aid for Trade segíthet az adott helyzetben a kárt enyhíteni az adott országokban az Aid for Trade és a különböző blending eszközök hatásosabb megoldást jelenthetnek a termelési kapacitás szempontjából is. Ehhez technikai támogatásokra és beruházásokra van szükség. Az EIP fontos ilyen tekintetben. A harmadik pillér a technikai támogatás. Így lehetne diversifikálni a termelést, hogy a termelési láncban fejebb lehessen lépni mint termelői kapacitások, mint pedig szállítási infrastruktúra révén meg lehet oldani ezt a kérdést. A digitalizációt is megemlítették, itt öt pont van, a fenntartható intelligens városok prioritást kell, hogy jelentsenek, és az ugyanúgy, mint például az agri üzletág. Tehát a fenntartható városok fontos. Figyelembe kell venni a sérülékeny helyzetben lévő városokat, biztosítva, hogy nagyobb arányt kapjanak a támogatásunkból. Erősítjük továbbra is a szociális és a környezeti fenntarthatóságot a gazdasági növekedéssel együtt. Az Aid for Trade támogathatja a nőket, az éghajlatváltozás elleni harcot, valamint a zöldebb gazdaságra történő átmenetet a fenntartható fejlődés szempontjából tehát így ez nagyon fontos. Dan. Egyértelmű, hogy ezt nem lehet anélkül megtenni, hogy folytatnánk a támogatását a résztvevők szerepvállalásának, beértve a civil szervezeteket és a helyi hatóságokat, és erről vitát kell folytatni az érintettekkel, akik a legközelebb vannak a hatásokhoz, legyenek ők gazdálkodók, vagy szociális szereplők a, a magánszférában, vagy helyi hatóságok. Például, és ez Abidjánban néhány hónappal ezelőtt indult el a fenntartható üzlet Afrika számára, ez egy olyan kezdeményezés, amely mozgósítja a magánszféra résztvevőit, megszólalási lehetőséget adva nekik, és a pozíciójukat javítva a beruházásokban egyfajta politikai párbeszéden belül, végül pedig minőségibb és eredmény vezérelt jelentéstételi monitoring rendszerre van szükség, hogy jobban tudjuk kommunikálni az eredményeinket is. Ez egyébként megfelel a vezetői adomány, vezető adományzói státuszunknak. A jelentés ben és az eredményekre és a minőségre kell összpontosítanunk. A tagállamokkal közösen egy közös erőfeszítéseket, koordinációt kell kidolgoznunk, hogy a partnerországokat támogatni tudjuk a szegénység elleni küzdelemben, a foglalkoztatás teremtésben és a beruházásokban. Köszönöm. Thank you very much. And um, we now move to Madeleine Tania. Köszönöm szépen. Madeleine Tania következik. Tudom, hogy mindig nehéz kimondani a nevem. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek, és hogy a kereskedelmi főigazgatóság a DEFCO-hoz csatlakozhat ebben a, az eszmecserében. Tökéletesen egyetértek az előbb elhangzottakkal, amit a DEFCO beli kollégám elmondott, azzal kapcsolatosan, hogy mennyire fontos a felülvizsgált kereskedelmi stratégia hatékonyságra van szükség a fejlesztési és a kereskedelmi eszközök közötti együttműködésben, az unilaterális referenciarendszerekben is. A, LEFCO, a DEFCO van vezető szerepben a főigazgatóságok közül, de mi is részt veszünk ebben a folyamatban. épít ez a program a politikai pro- preferenciáinkra, amelyeket 2015-ben a közleményben foglaltunk össze. Sok prioritás jelentő terület van, ahol az új stratégia haladást jelenthet. Például a kereskedelem és a fenntartható fejlesztési rendelkezések, a kereskedelmi megállapodásokban, munkaerőpiac, környezetvédelem, civil társadalom, kezelése, a nők gazdasági helyzetbe hozása, a gazdasági partnerségi megállapodásaink megerősített végrehajtása, Egyre inkább dolgozunk ezen a témán, kapcsolódik ez az értéklánchoz is, ahogy az előbb megemlítették, és két prioritást jelentő példát szeretnék még kifejteni hogy a felülvizsgált kereskedelmi stratégiának a lendületét megadhassuk. Prioritást jelent az Aid for Trade program, és mint említettem, ezekben a fejezetekben nagyon fontos a munkaerőpiaci komponens és a környezetvédelem, klímavédelem összetevő, civil társadalmi struktúrákhoz való kapcsolódás – és ezt az egyeztetést nagyon fontosnak tartjuk ebben a vitában. A nők gazdasági helyzetbehozása is nagyon fontos. Az Aid for Trade nagyon jó példa erre, amikor a pénzügyi erőforrásokhoz való hozzáférése segíti a nőket a gazdasági szerepvállalásban, business network, a pénzügyi kirekesztés elleni harc bizonyára emlékeznek, hogy Buenos Aires decemberben a Buenos Aires-i találkozó egyik fontosabb eredménye az, hogy a 180 WTO tag a nők helyzetéről közös nyilatkozatot adott ki, aminek a végrehajtása megkezdődött. Nagyon sok más példa is van még, de csak ennyit szerettem volna elmondani, illetve két példát kiemelni mivel nincs túl sok időm. Végül a friss Aid for Trade stratégia fontos eleme, amit már korábban említettünk, vagyis, hogy egy minőség alapú és egy eredmény alapú jelentéstételi rendszer felé kell elmozdulni, Általában a kereskedelem politika az Aid for Trade is pozitív narratívát tartalmaz, nagyon fontos az eredmény alapú jelentéstétel és az eredményekről való beszámolás, a pozitív történetek, megosztása látható módon, javítva a láthatóságát és a tudatosságát fejlesz, fejlődő országbeli partnereinknek. Ez is fontos elem az Aid for Trade monitoringjában. Köszönöm. Köszönöm. Most Isabel Bresé következik a Concordtól. meghallgattuk az intézmények véleményét. Hallgassuk meg, hogy ki ez a, mit mond az, aki ott a terepen dolgozik és próbálja a kereskedelmi forgalmat ösztönözni civil szervezet segítségével. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy a civil társadalom véleményét is elmondhatjuk. Az Action Aid-nek dolgozom, ez a Concordnak tagja, Johannesburgban van a központunk. Először is az alapok. Miért van szükség az Aid for Trade-re? Azért, mert a kereskedelmi liberalizálás még a, önmagában nem hoz mindenki számára jólétet, és mivel gazdaságfejlesztési szempontból azonos értékű partnereknek kell, hogy legyenek az államok, ezért segítjük a fejlődő országokat az Aid for Trade-en keresztül, az abban, hogy előnyét lássák a kereskedelem fejlődésének. Az egyenlőtlenség nem csak szegény és gazdag országok között áll fenn, hanem országokon belül is. Tudjuk, hogy Európán belül is igaz a déli országokban, ahol vannak fejlődő országok, ahol nagyon nagy a növekedés, a gazdasági növekedés, de az egyenlőtlenség még inkább megnőtt az elmúlt időszakban a gazdasági fejlődés dacára. Figyelembe kell vennünk ezt az Aid for Trade jövője szempontjából. Az Aid for Trade milyen eredményeket hozott eddig? Az EU Aid for Trade stratégia egyik legfontosabb célja volt 2007-ben, hogy javítsa objectives. Um, we have been looking at the program hogy a propúr uh, összpontosítást uh, fokozza. Van egy uh, több mint száz oldalas jelentés még 2016-ból, amely egyáltalán nem szól arról, hogy mi a hatása mindennek a nők gazdasági lehetőségeire és a szegények lehetőségeire. Az Európai Bizottságot megkérdeztük az Aid for Trade-ről pontosan ugyanilyen céllal. A szegénység csökkentés nem eléggé kiterjesztett, nem eléggé kiegyenlített, és az szegénységre való hatást nem mérték előképpen. Üdvözöljük tehát, amit Mici úr elmondott az új kommunikációs stratégiával kapcsolatosan, hogy eredményorientáltak és hangsúlyozzák a monitoringot és az értékelést, de értékelést és nyomonkövetést kell folytatni a szegénységgel és az egyenlőtlenséggel kapcsolatosan is. Aztán vannak más pozitív elemek is, ezeket is meg kell említenem a közelmúltbeli Aid for Trade közleményből, hogy például szisztematikus gender alapú elemzést végezzenek a nők gazdasági helyzetének javítása érdekében, ez is nagyon fontos, illetve az a kötelezettségvállalás, vállalás, hogy támogassuk az értékláncokat az hozzáadott érték fokozásával, hogy az országok feljebb léphessenek az értékláncon, ahogy Lionel is elmagyarázta. Ez nagyon fontos, mert a jelenlegi domináns rendszer a globális értékláncban arra predestinálja a fejlődő országokat, hogy nyersanyagokat termeljenek ki. Alacsonyak a bérek, hiszen nincsen szükség képzett munkaerőre, és a nők helyzetére is nagy hatással van ez, hiszen a legtöbb munkahely alacsonyan fizetett, és nem kíván nagy képzettséget, ezeket általában nők végzik ezeket a feladatokat. Üdvözöljük a körkörös energia rendszerekre való hivatkozást az 2030-as napirendre és a párizsi megállapodásra rímel mindez. Van egy kérdés, amivel azért annyira nem vagyunk elégedettek a legújabb közleményben, nevezetesen hogy elsősorban a gazdaságra összpontosít a szöveg. A 2030-as napirend is elmondja, hogy a gazdasági fejlődéshez a fenntartható fejlődés minden dimenzióját figyelembe kell venni, a gazdasági, szociális és környezeti célokat is. Van ugyan hivatkozás erre, hogy az EU támogatást jobban össze kell kapcsolni ezekkel a célkitűzésekkel, de csak az érdekeltek párbeszédét nevezik meg mint eszközt, ami egyfajta varázsszónak tűnik egyelőre még csak, vagy varázsigének. A felelős üzleti eljárással kapcsolatosan a parlament is sokszor sürgette már, hogy konkrét intézkedésekkel szabályozzák ezt a területet, ez az egyik agály, a második pedig az egyenlőtlenséggel kapcsolatos. Az új fejlesztési konszenzus hangsúlyozza az egyenlőtlenség elleni harc szempontjának beépítését minden együttműködési programba, és a jelenlegi étfotrédiel eh, közleményben ez nem szerepel, hanem az egyenlőtlenséget csak egy lábjegyzetben eh, látjuk viszont az törékeny, eh, sérülékeny országokra való említéssel. Mi úgy gondoljuk, hogy e a megközelítésnek ez kell, hogy a középpontjában legyen, nem pedig egy lábjegyzetben. Nagyon fontos lenne, hogy a munkavállalókat segítsük, hogy megszervezzék magukat, a nők szövetkezeteket tudjanak alkotni. Tehát vannak olyan intézkedések, amelyek az egyenlőtlenségi kérdésben fontosak lehetnének az egyenlőséggel kapcsolatosan üdvözöljük azt, hogy a nők gazdasági helyzetének javítása fontos cél, de túl szűken kezelik ezt. A nők gazdasági helyzetbe hozásának az egyik legfontosabb akadálya az, hogy nem ismerik el a fizetetlen gondoskodást. Ez az, amit munka mellett végeznek a nők. A háztartás, a gyerekek, az idősek gondozása és a betegek gondozása, és éppen ezért erős támogatási rendszerre van szükség, ami újraoszthatja ezt a gondoskodási munkát. A közleménye kapcsolatosan az is fontos, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek a befektetési klímát javítják, ez nagyon jó, de nagyon fontos az, hogy a nemi egyenlőségre reflektáló szolgáltatásokat is segítsék ezek a, a támogatások. A bizottság az indikátorokat a szabad kereskedelmi megállapodásokból arra akarja használni, hogy az Aid for Trade hatékonyságát értékelje. Ez is olyan aggály, amivel mindenképpen foglalkozni kell. A szabadkereskedelmi megállapodások a globális kereskedelmet szolgálják. Az UNCTAD is bemutatta, bizonyította, hogy a kereskedelmet a belpiacon is és a regionális piacokon is támogatni kell. Különben az országok nagyon kiszolgáltatottak lesznek, hiszen exportfüggőségbe kerülnek nagyon reméljük, hogy ez és az egyéb hivatkozások a közleményben az EU szabadkereskedelmi megállapodásokra nem fogják azt jelenteni, hogy a regionális és a belföldi kereskedelem háttérbe szorul. Tisztáznám még, hogy természetesen támogatjuk azt az elképzelést, hogy az EU-val szabadkereskedelmi megállapodást aláírt országokat támogatni kell abban, hogy az előnyeit is élvezzék ezeknek a megállapodásoknak, de az egyéb kereskedelmi formákról sem szabad megfeledkezni. Köszönöm. Trade with other trade and trade yeah, many other areas. Um, Többféle kereskedelem van, régióközi, ilyen, olyan, több különböző területen, de először Rübig úrnak adok szót a néppártól. Igen, köszönöm szépen. Ezek a gondolatok mind-mind eh, nagyon hasznosak a számunkra. Tudjuk azt, hogy a szobanforgó új pénzügyi keretben új, teljesen új lehetőségek rejlenek a kereskedelemre nézve a legkevésbé fejlett országokban. Ma reggel az újságban Davosról azt hallottam, hogy Wilman Ross, amerikai kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy az Amerika körül lévő országok protekcionisták, és csak Amerika akarja a szabad kereskedelmet. Úgyhogy az, hogy az, mit mondanak, és hogy a valóságban ténylegesen mm, mi zajlik, az magyarázatot igényel. Nyilván bátornak kell lennünk, a globalizáció előnyeit kell látnunk. Sok ország abszolút szegénységben tengődik, olyan országokról van szó, ahol már a napi szükséglet kielégítése is probléma. Másodszorban elhangzott az is, hogy meg kell nézni azt, hogy a skills agenda a szakképzést ezen belül hogyan lehetne erősíteni, emellett például az infrastruktúrát. A fenntartható fejlődés, fejlesztési célokhoz kell orientálódnunk. Az 8 for Trade szempontjából három fontos cél lenne itt, Egyrészt a beruházásokra és a termelésre kell összpontosítanunk, de úgy, hogy az érintetekre nézve ennek legyen haszna, meg is említették ezt, result driven eredményekre alapuló. Nem elég az, ha egy víz tisztító berendezést küldenek a helyszínre, hogyha a helyszínen senki sem tudja, hogy ezt hogy kell működtetni, vagy hogy honnan származnak majd az részek. A fenntartható fejlesztési célok közül a hetes a legfontosabb – a vidéken az, az energiát, mindenek előtt a fenntartható, megújuló energiát kell biztosítani, hiszen az energia az alap a termelési tevékenységhez. A fenntartható fejlesztési célok közül a hatos is nagyon fontos, tiszta ivóvíz, hiszen a legtöbb betegség a ö, szennyezett víz miatt ö, alakul ki Világszinten ez nagy igény. A második cél is abszolút prioritás. Az a kérdés, hogy az egészséges élelmiszereket hogyan lehet biztosítani. Állategészség, növényegészség, ezeknek a kérdéseknek kell előtérbe kerülniük. A globális értékteremtési láncot úgy kell megalkotnunk, hogy a legkevésbé fejlett országok hozzáférhessenek a piachoz. Láthattuk azt, hogy az Age for Trade eszközök 2015-ben 13 milliárdnyit biztosítottak. Ez jelentős összeg, és a fejlesztési együttműködés címszó alatt köszönetet is mondok a mai találkozásért. A kereskedelmi politika központi kihívást jelent. A kis és középvállalatok együttműködése, az önálló vállalkozók együttműködése, a nők helyzetének az erősítése azok a pontok, amelyekre összpontosítanunk kell. A nők és a kereskedelem viszonyát is intenzíven meg kell tárgyalni nőknek biztosítani kell azt, hogy kisebb területeken is megfelelő módon produktívak legyenek. Tudjuk azt, hogy az import fontos, de az exporttal lehetne erősíteni a vásárló erőt. A Doha fejlesztési menetrendje jobban előtérbe kell, hogy kerüljön. Ez új lehetőség a VTO számára is, hogy pozícionálja magát. A VTO parlamenti közgyűlése Argentinában egy nagyon érdekes állásfoglalást fogadott el, azért, hogy a minisztereknek és a tárgyalóknak megadja lehetőséget arra, hogy változtassanak az irányon, és többet tegyenek a szóban forgó országokért. Tudjuk azt, hogy a migráció két szintű, van a brain gain és a brain drain. Hogyan érhetnénk el azt, hogy a jól kiképzett személyek a hátrányos helyzetű országokba visszatérve a helyszínen segíthessenek, és a fordítottja is igaz. Afrikában például egy milliárdnyi új egy milliárdnyi azok száma, akiket az európai piacokra érkező termékek érintenek, érdekelnek. A kereskedelmi főigazgatóság említette a protekcionizmust, ismerjük a tárgyalásokat, tudjuk, hogy hogyan zajlanak. A protekcionizmus restriktív kell, hogy legyen, mert a piacok nyitása tudná sikeresen leküzdeni a szegénységet. Az nem lehet megközelítés, hogy a fejlesz, fejlődő országok szintjére menjünk mi le. A jól létet nekünk úgy kell megszerveznünk, hogy ezt munkával el lehessen érni. Nagyon fontos az, hogy tiszta, átlátható jogi körülmények között biztosítsuk ezekben az országokban a kapacitásépítést. Nyilván a demokrácia, a jogállamiság fontos szerepet tölt be ebben. Az új tagállamok esetében is, amikor Európa bővült, ezekre figyeltünk, és erre kellene a fejlődő országoknak is figyelniük, hogy jobban fejlődhessenek. Köszönöm. Köszönöm. Maria Rana az Intából, tessék. Merci, Linda. Köszönöm, Linda. És köszönöm szépen az előadásokat is. Úgy gondolom, hogy igen, a segítségnyújtás hatékonyságáról beszélni nagyon fontos. És szerintem is a támogatás hatékonysága nem attól függ, hogy milyen orientáltságú kereskedelmi vagy sem. Pontosan erről beszéltünk mi is, hogy mondjuk befektetni valami vízellátásba, ami nem működik, és nem használható, az ugyanúgy nem működik, mint hogyha fölösleges, mint hogyha kereskedelembe fektetnénk be, és az nem működne. A civil társadalom képviselője mondta, hogy beszélt arról, hogy a kereskedelmi kis vállalkozások felé irányítani a támogatást hasznos. Hát persze igen, de ö, hova? Ez lehet, hogy jó, lehet, Természetesen is vannak erre is példák. Európa is nagyon sokat dolgozott a kereskedelmi folyamatokkal sokat foglalkoztunk, de a kereskedelmből nehézségek is származhatnak. Származhatnak éghajlatváltozás, társadalmi problémák, és így tovább. Tehát a kereskedelem az maga is szülhet nehézségeket, és azt gondolom, hogy a kereskedelem felé irányítani a segítséget, támogatást rendben, de mely fajta kereskedelem felé? És az UNCTAD jelentéséből is olvashatjuk, hogy minél több helyet kapnak a törékeny gazdaságok a világkereskedelmében, annál nehezebb az elosztás, a jólét elosztása hatékonyan ezekben a, ezeken a helyeken. Tehát a régiókon belüli kereskedelem is nagyon fontos, mielőtt az európai növényegészségügyi szabályoknak felel meg valaki, mondjuk szerintem az afrikai országoknak érdeke, lenne, hogy a saját egymás között megállapodjanak ilyen szabályokban, hogy egymás között tudjanak kereskedni. Tehát ezen érdemes elgondolkodni. És akkor a második téma, amit szeretnék felvetni, az a következő, hogy ha azon gondolkodunk, hogy a kereskedelem ösztönző támogatások mennyire hatékonyak, hát akkor azon is el kell gondolkodnunk, hogy maga a kereskedelem mennyire, mennyire hatékony a fejlesztésben. És azt mondja, ön is elmondta, hogy nagyon sokat foglalkoznak például a hulladékok kereskedelmével, de hát még mindig csak a gondolkodásnál tartunk. És az Európai Parlamentben is több állásfoglalást is tettünk, sokkal messzebb mentünk, aztán a párbeszédben is, és ugyanígy a fenntartható fejlesztési fejezetben is, ami ezekben a megállapodásokban benne van, be kell venni szankciókat. Tehát olyan kereskedelem legyen, ami a, keres, ami a környezetvédelmet tiszteletben tartja, a szociális kérdéseket is, és így tovább. Erről beszélünk, jó, jó, de hát hogyha nem tartják be ezt, ennek a fejezetnek a rendelkezéseit, semmi baj, hát ezzel nem érünk el semmit. Legyen egy olyan fejezet, amelyben szankciók is vannak akkor, ne csak így a levegőben maradjon ez. A bizottság nagyon kreatívnak mutatkozott, amikor arról volt szó, hogy az ISDS befektetők védelmét hogyan valósítsák meg, amelyet senki nem akart olyan nagyon, Hát akkor azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy most is legyen ugyanilyen kreatív, amikor arról van szó, hogy a környezetvédelmet tartsák tiszteletbe, a párizsi megállapodást, és így tovább, illetve a szociális jogokat, azon emberek szociális jogait, akik ezekben az országokban élnek. És ezt megragadva tudunk dolgozni a fejlődésért ezekben az országokban. Tehát, hogyha a kereskedelem felé szeretnénk a támogatást irányítani, akkor engem érdekelne, hogy itt alapvető ö, döntéseket hogyan hoznak meg. Jó, kereskedelem ösztönző támogatás, de mi van, hogyha az a kereskedelem nehézségekhez vezet az élelmiszer ellátásbeli szuverenitás esetében? A Mercosur fórumáról tudjuk, hogy nagyon sok ország szóját exportál Európába, mert ugye mi az import szójával tápláljuk az állatokat, leginkább Latin Amerikából érkezett szójával, de ezek az országok a helyi lakosságoktól, helyi lakosságtól veszik el a földterületet a szója termesztéséhez, és közben a helyi lakosság meg nem tudja a saját terményeit megtermelni, mert tőlük veszik el a földet. Hát akkor mi a prioritás? Mi a cél? Az, hogy a lakosság ott ellássák élelmiszerre, vagy pedig, hogy a szója exportra való termelését, termesztését támogassák. És a második dolog, az infrastruktúrákba való befektetés ezek akár, ezek az infrastruktúrák akár bezárják a, az erdőket, ki fogják használni a trópusi fákat, amiket aztán exportálnak. Ilyen fajta infrastruktúrát támogatnak? Vagy milyen infrastruktúrát, ami orvosi infrastruktúra például, amely lehetővé teszi, hogy a lakosság egészségi állapota jobb legyen, és ez aztán a vállalkozások termelékenységének is segít. Tehát mondjuk ebből a két választásból az egészségügyi befektetést favorizálják, vagy pedig az erdők felhasználását, hogy tudjanak fát exportálni. Tehát nem tudom, hogy azért ezt a kereskedelmi ösztönző támogatásoknál igen alaposan át kell gondolni. És nagyon sokat beszélünk az állami befektetésekről is, és az Aid for Trade az pont egy ilyen, a, magánfejlesztést célozza. Nekem egy gondom van, hogy ha körülnézünk ezekben az országokban, akkor azt láthatjuk, hogy az állami beruházások szerepe nem túl nagy. Tehát mondjuk a kongói demokratikus köztársaságot veszem példának, ami egy hatalmas ország, és 6 milliárd euró a költségvetése, és ennek a felhasználása az háromba kerül. Tehát gyakorlatilag ez egy kontinensnyi ország, és akkor marad 3 milliárd euró. Most akkor vegyük Belgiumot, itt oktatásra 6 milliárd eurót költenek. Egy ilyen picike országban, és a kongói köztársaságban meg ott van a 3 milliárd, az az egész költségvetés, de a gazdagsága ennek az országnak nem a költségvetésben, az állami költségvetésben rejlik, hanem a magánköltségvetésben, mert rengeteg olyan cég van, amely az ország kincseiből gazdagszik meg. Hogyan tudjuk ezt garantálni, hogy ezt a gazdagságot utána visszafordítsák, befektessék ugyanebbe az országba, mert ma azt látjuk, hogy ezek a fiskális paradicsomokba, az adóparadicsomokba vándorolnak el ezek a pénzek. És tulajdonképpen a fejlesztési támogatás részből a részesedés az 0,00 nem tudom én hány százalék. Tehát hogyan lehetne ösztönözni a magánforrásokat, hogy fektessenek be és valami fajta következetességre van szükség a politikák között. Tehát, hogy a magánforrásokat is, a magánszféra forrásait is befektessék ebbe az országba, és olyan kezdeményezések legyenek, amelyek ott tartják a magánforrásokat, ahelyett, hogy azok az adó paradicsomokba vándoroljanak. Köszönöm szépen, mondja se gyorsan. Én is nagy figyelemmel hallgattam a bizottság üzenetét is, és a civil társadalom üzenetét is, és hát persze érthető, hogy a hangsúly, az, az, a hangsúlyt az etikára helyezték a kereskedelemben, ami engem aggaszt az az, hogy nagyon kevés eszközünk van, nagyon kevés dolgot tudunk javasolni a politi- azokra a politikai rémálmokra, amelyek megszületnek. Lehet a kereskedelmet erősíteni egy országban, lehet elérni, hogy gazdagabb legyen ez az ország, de azt nem tudjuk garantálni, hogy a jólétet jobban osztják el a fenntartható fejlődést előírhatjuk, de a megtermett javak látjuk, hogy ezek ugye ott vannak, ó, hát akkor a kereskedelem támogatás meghozta a gyümölcsét. De hát nézzük meg, hogy az egyenlőtlenségek csökkentek-e, és a fenntartható fejlődés megvalósult-e, ha nem, akkor ez a, a kereskedelem hibája? Nem, hanem az ezt kísérő politikák hiányának a hibája. Ha veszünk két országot, amelynek ugyanolyan a kereskedelmi kapacitása, és az egyik rendszerben, egyik országban van társadalombiztosítás, jól működnek az adópolitikák, akkor ezek sokkal nagyban javítanak az eredményen, és itt kezdődnek a politikai kérdések, amelyek minket érintenek. Tehát mit kell tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok jogait megvédjük, amelyeket nem védi, nem véd az az ország, és akkor itt jövünk megint oda, hogy a saját ajtónk előtt kellene sepregetnünk először. Ugye a trópusi ősedőket említette Mária Aréna, ami esetünkben olyan rendszer van, amelyből ugye mindenki profitál. Lengyelországban a lengyel kormány botrányosan viselkedik, de nem korlátozzák, nem korlátozza senki ennek az országnak a kereskedelmi szabadságát, pedig nem jól teljesít, tehát hibákat követel ez az ország, tehát ha mi a saját házunk táján nem tudunk rendet tenni, akkor mit várunk Afrikától vagy más országoktól? máshonnan a kereskedelmi főigazgatóságtól, illetve a DEFCO-tól érkezett kollégák felé fordulok. Elmondhatnánk-e vajon arról, hogy olyan megállapodásokat kötünk, amelyek sokkal robusztusabbak az együttműködés terén, hogy megvalósítsák a fenntartható fejlődési célokat? Mert ugye itt már bent van egy lábunk az ajtón a partnerekkel szemben, de ugye nyilván a kongói politikákról nem mi fogunk dönteni, hanem Kongó. Partnereink maguk az államok, és ez döbbenetes néha, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk, hogy nem tudjuk elérni, amit szeretnénk. És egy utolsó gondolat, a gazdasági partnerségi megállapodások. Én liberális vagyok, úgyhogy én leginkább támogatom a kereskedelem szabadságát, viszont az esélyek egyenlőségét is támogatom. Tehát, hogyha gazdasági partnerségi megállapodást kötünk, ugye a GATT 24. cikkének az értelmében, akkor nem biztos, hogy ez a lehető legjobb jogalap, amelyből kiindulva a tárgyalásokat lefolytatjuk. Én már elmondtam ezen a helyen többször is, Azért, mert itt egy olyan kereskedelmi rendszert preferálnak, amelyet ugye 1948-ban találtak ki, és többé-kevésbé ugyanolyan volt ezeknek az országoknak a versenyképessége. Most viszont az országokat arra kötelezik, hogy liberalizálják a kereskedelem nagy részét, és közben nem olyan szint, nem, nincsenek egyforma szinten. Nigéria például nagyon fél, és az ECOWAS és az EU közötti megállapodást fékezi. Tehát egy icipicivel több védelmet kérnek, hogy a saját ágazataik beinduljanak, lendületet tudjanak venni. A születési arány például a világ ezen részén óriási, azért hagyni kell nekik is valamilyen lehetőséget arra, hogy fejlődjenek mert nem könnyű jólétet teremteni, és elosztani egyelően a javakat a társadalomban, ahol ilyen gyorsan nő a lakosság szám. Ráadásul még iparosítani, iparosítani is. Tehát mindent a kereskedelem hátára, a kereskedelemre kenni azért az egy picit túl egyszerű. Igaz, hogy a 24-es cikk nem a jó jogalap a tárgyalások beindításához, már mindjárt befejeztem, elnök asszony, de a lényeg az az, hogy változtassunk az együttműködésen, a partnerállamokkal folytatott együttműködésen, hogy próbáljuk befolyásolni az újraelosztást az országokon belül, a, a gazdagságot, a jobbakat osszák el, új, osszák újra. És a, a fejlesztést ez nem csak a fejlesztés fejlődő országokra igaz, Németországon belül is van ilyen, hogy nem tudják jól elosztani a javakat. Köszönöm, Lola Sánchez. Köszönöm, Linda. Köszönöm az előadóknak a magyarázatokat. Az a probléma, ami az Aid for Trade eszközökhez kapcsolódik, az, hogy az a szándékuk, hogy megkönnyítik a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, nem tudja ezt igénybe venni mindenki, még a többség sem az, hogy most a GDP-t az adott országban javítja-e ez a rendszer, nem tudhatjuk meg, különösen az alacsony jövedelmi országokban. Hogyha csak GDP-vel mérünk, ez nem megbízható módszer. Az Aid for Trade gyakorlatilag ajándék a vállalatoknak, amelyek feljebb szerepelnek az értékláncban. Gyakorlatilag csak ők az olcsó nyersanyagnak, a rabszolgaként fizetett munkaerőnek, és ezek az eszközök gyakran a nagyvállalatokat segítik. Az Aid for Trade logikája sok mindenkinek szimpatikus lehet, de azért sokat kell még tenni, hogy a stratégiánk pozitívan csapodjon le a mindennapi embereknél. Ezért a nemzeti jövedelmet, illetve más mutatókat is figyelembe kell vennünk, például az egyenlőtlenségeket, vagy a nemek közötti egyenlőtlenséget és a környezeti szempontokat. Az a vagyon újraelosztása, a köz szolgáltatások, az egészségügyi és a környezeti politikák is nagyon fontos szempontot kell, hogy jelentsenek. Ahogyan azt a Lisszabon is szerződés is megfogalmazta, a fejlesztési politikánkban ezeket a szempontokat kell figyelembe venni, és az is nagyon fontos, hogy a nemek közötti egyenlőségre stratégiákat dolgozzunk ki, hogy a nők ne legyenek vesztes helyzetben, Már kétszer megjelent ez a téma a Davoszi fórumon, ez ugye nem többoldalú nemzetközi szervezet, hanem egy magán rendezvény. Állami és magán személyek, intézmények gyűlnek itt össze, és eldöntik a bolygó jövőjét. Nem tudom, hogy az egy nak kell-e tövebbre is döntenie a 100% jövőjéről, miközben a világon a gazdagsága, vagyon 90 százaléka az ő kezükben összpontosul az a világ helyzetét javítani szeretnék. Davosban ez a kimondott cél de nem gondolom, hogy el tudják érni ezt a célt, vagy nem akarják. Én igazából ezt gondolom, hiszen, mint elmondtuk, százalék kezében van a gazdagság 90 százaléka, és az az érdekük, hogy fenntartsák ezt a status quo A Davoszi Fórum magán rendezvény, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy itt döntik el a világ jövőjét. Valóban vannak ezek a nagy csúcs találkozók, ahol az egyenlőség, egyenlőtlenségről beszélnek, aztán nincsenek ennek nyomán intézkedések. Én is azt gondolom, hogy nem elég beszélni, hanem tenni is kell valamit. Még mielőtt még visszaadnám az előadóinknak a szót, beszélnék még például a folyamatról, az eljárásokról. Most megvolt a közlemény, mi történik. A koordinátorok szeretnénk arról is egyeztetni, hogy hogyan reagáljunk, mi az önök javaslata, konzultálnak a tagállamokkal, van-e az aktualizálás előtt még valamilyen lépés? Ez az első kérdésem, másodszor pedig, hogy üdvözlöm azt, hogy etikus kereskedelemről is szó van, a méltányos kereskedelemről, illetve a hatástanulmányokról is, ezt is üdvözlöm. 25% az sok pénz, amit erre szánnak. Szeretnénk tudni, hogy milyennek a hatása meg kell tudni, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Korábbi munkakörömben is volt olyan, hogy Aid for Trade-nek neveztek egy projektet, mert ez így előnyös volt a projekt számára, de hogy tényleg segíti-e a helyi lakosságot, ez nagy kérdés. Nagy kérdés, ahogy a kollégáink is elmondták, valóban a a cégeket megvizsgáljuk, fizetik a, rendesen az adójukat. Ezeket az etikai szempontokat is megvizsgáljuk, amikor segélyt nyújtunk egy vállalatnak. 12.30-kor a bolgár elnökséggel találkozunk az ebédszünetben, úgyhogy kérem, hogy gyorsan zárják le. I'll try not to be controversial speaking about a WTO multilateralizmus és Davos kérdésében megpróbálok világosan fogalmazni. Nézzük a folyamatot és a hatásokat. Nyitottak vagyunk, szeretnénk megvizsgálni a hatásokat, az eseteket. Ki kell elemeznünk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Nézzük meg azt, hogy a tagállamok tevékenységei hogy egészítik ki egymást, és talán konkrét eset tanulmányokkal is megvizsgálhatnánk, hogy minek van hatása, és minek nincs. Nagyon sok mindent elmondtak a genderekkel kapcsolatos, nemekkel kapcsolatos érzékeny adatokról, az SPD adat trackingről, stb. Az SDG kapcsán ebbe szeretnénk befektetni. Bizonyos döntések meghozatalához szükség van a helyi szintű vagy országszintű adatokra. Főleg akkor, amikor a háztartásokra vetített adatokról van szó, és hatásokról. Közép-Afrikában, néhány országban elég nehéz ezeket az adatokat megszerezni. Meg kell néznünk tehát, hogy hol hiányoznak az adatok. A szabályozói üzleti környezet a megoldás. Az Aid for Trade önmagában véve hosszú távon nem megoldás. Ezt próbáljuk az EIP-vel megoldani. Én főleg az élelmiszerekkel és élelmiszerbiztonsággal foglalkozom, így szívügyen megnézni azt, hogy felelős legyen a mezőgazdasági támogatás. Beruházás nem lehetséges csak akkor, ha a mezőgazdasági tevékenység, amelyre szállják a pénzt, felelős tevékenység, tiszteletben tartva a környezetes, többi kapcsolatos előírásokat. Úgyhogy bármi, amit a beruházásokkal kapcsolatban teszünk, figyelembe kell, hogy vegye a felelős beruházást. Ami az elektronikus lehetőségeket illeti, úgy érezzük, hogy a különböző gazdasági partnerségi megállapodásokban van erre lehetőség, a mezőgazdaság és agrárélelmiszerek területén is. Azt mondjuk, hogy igen, főleg a helyi és regionális piacokat kell megnéznünk. Az afrikai fejlesztési folyamat esetében meg kell, megoldást kell találni, de ott a helyszínen az erőteljes szabályozói környezet, az átlátható környezet, az erőteljes szociális párbeszéd mind-mind előfeltétel a helyi és regionális piacokhoz. Az afrikai kontinens senki sem gátolja meg abban, hogy regionálisan és helyi szinten is kereskedjenek. De azért, ha megnézzük a statisztikáikat, a mezőgazdaságban 15%-nál kevesebb világszinten, tehát gyengék. Ezért szükséges eszközöket kell a kezükbe adnunk, költségvetési támogatással, a belföldi pénzek mozgosításával, ágazati szakpolitikai párbeszéddel tesszük ezt meg. Ha nincs meg a megfelelő környezet, akkor még a magánberuházásoknak sincs meg a megfelelő hatása. A beruházások esetében a kockázatokat fel kell számolni, enélkül a magánberuházások nem működnek. Ezért kell azt megnéznünk, hogy hogyan lehetne az egyenlőtlenségi dimenzióra jobban odafigyelni, a, de az etikai kérdésekre is. A folyamattal kapcsolatban mi történik? Hát lesz majd egy jelentésünk júliusban, és a C főigazgatósággal tartjuk a kapcsolatot annak érdekében, hogy egy célzottabb vitánk is legyen bizonyos helyzetekről, esetekről, és akkor majd megnézzük, hogy a jelentés az új módszertanra tekintettel, melyet alkalmazni fogunk, figyelembe ve, tudna venni néhány olyan kérdést, ami ma elhangzott. Hát lehet, hogy majd lesz még ennél több is, mondja az elnök Madlen. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon hasznos megjegyzéseket. Néhány megjegyzést ragadnék csak ki, mert az idő nem engedi meg azt, hogy többet beszéljünk. Ami a kereskedelem könnyítő megállapodásokat illeti, Winkler úr tett erről említést. Hát ez egy érdekes kérdés, azt mutatja, hogy nem emelünk ki bizonyos kereskedelmi területeket. Akkor, amikor az Aid for Trade-et elkezdtük, a, erőteljesen kapcsolódott a WTO kereskedelm könnyítő lépéseihez. Mi másképp szervezzük meg a munkát, a globális kihívásokra és az értékláncra helyezzük a hangsúlyt. Ez nagyon fontos. És az, amit mondtak arról, hogy túlzottan a gazdaságra összpontosítunk, én nem értek egyet ezzel Ma reggel a holland kollégákat találkoztam, munkaügyi minisztériumból jöttek, azt néztük meg velük, hogy a különböző szakpolitikák egymást hogyan egészíthetik ki egymással. Nem, hát én a fejlesztési aspektusokkal foglalkozom, a munkaügyi kollégák, főleg a munkaügyi aspektusokkal, tehát az FDA nem pusztán fejlesztési kérdés. Sokan jönnek hozzánk, fordulnak hozzánk, és mondják, hogy kérik, hogy ezt és ezt tegyük. Az ilóval is tárgyalunk, és másokkal is, azokkal, akik igazán nem is tartoznak a kereskedelem fogalmának hagyományos meghatározása alá, munkajog, környezet, stb. És a Aréna kolléganőnknek is válaszolnék, nem csak gondolkozunk, hanem már most is nagyon sokat teszünk. Remélem, hamarosan el is, elő is tudunk állni azzal, amit tenni tudunk. Nem lesznek majd szankciók, nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy hogyan lehetne hatékonyabban eljárni ott, ahol többen is, többet is lehetne tenni. Például a munka delegálása. Vietnám jó példa, a tagállamok nagyon jól együttműködnek ezen a területen. Vannak különböző fejlesztési programok, és ilyen értelme sokkal jobban együtt tudnánk mi is működni. Az ILO-val is együttműködünk. Az Európai Unió a legnagyobb adományozó az ILO-ban. Kereskedelemmel és különböző munkajogi szakpolitikákkal. Hát azt hiszem, hogy ennyiben is hagyom. Nagyon röviden. Én csak reagálni szerettem volna, tehát érdekelt volna a DigiTrade és a DigiDevCo közötti kapcsolat és az álláspont. Ugye mindenki azt mondja, hogy a regionális fejlesztést támogatjuk, ebben megállapodtunk. Ha a DigiTrade elbukik mondjuk a gazdasági partnerségi megállapodás tárgyalásában Nyugat-Afrikában, és mondjuk Nigéria pozíciójával szemben, aki azt mondja, hogy én egy olyan megállapodást akarok, amely a nigér álláspontot tiszteletben tartja, akkor az Európai Bizottság, és különösképpen a DigiTrade Trade miért mondja azt a digidevco val hogy mi a regionális fejlődést akarjuk, de miért erőltetik a gánai, illetve az elefántcsontparti kétoldalú megállapodást, egy olyat, amely tönkreteszi a regionális fejlesztést? Én egyetértek, ezt kimondjuk és megtesszük, de nem mondhatunk át, és csinálunk utána B-t. Tehát én szeretném tudni, hogy akkor most enne, ez mi, mi ebben a politikában a következ, következetesség, amikor azt mondjuk, hogy mi szeretnénk regionális fejlődést, és közben kétoldalú megállapodásokat kötünk. Tessék, lehet választ adni. Nem, mert különben eh, egy IPA, IPA vétel lesz ebből. A Gánával és Elefánton csontparttal folytatott két oldalú tárgyalások a kereskedelem kiszámíthatóságára vonatkoznak. Különben fel, megszakadt volna a kereskedelem folyamata. Mindent megteszünk, hogy a helyi és regionális integrációt segítsük. A probléma az, hogy még az IPA dimenziótól függetlenül is az országok, legyenek azok keleti vagy nyugati országok, nézzék meg, hogy mi történik a kontinentális szabadkereskedelmi tárgyalásokkal hosszú ideig tart ez a tárgyalás, és nagyon nehéz 53 egyébként is szétforgácsolódott piacnak, hogy együtt tudjanak működni. Az Aid for Trade-nek ez a célja, de egyedül nem tudja megtenni, hogyha nincsen robusztus szabályozási környezet ország regionális szinten. És a Concord képviselőnek egy percet tudok adni. Elég is lesz. Támogatom, amit elmondott elnök asszony, azzal kapcsolatosan, hogy javítani kell a kereskedelmi kezdeményezések emberi jogi dimenzióját, figyelembe véve az emberi jogi hatástanulmány következtetéseit. Ezt úgy lehet megtenni, hogy vagy változtatnak a kereskedelmi megállapodások negatív hatással járó rendelkezéseit, például a vietnámi megállapodással kapcsolatosan a szegénységre nézve ez negatív kihatással járt, illetve az a járulékos intézkedéseket az Aid for Trade szempontjából át kell tekinteni, Vietnámban meg kellene vizsgálni a költségvetési tért, hogy hogyan teret, hogy hogyan befolyásolják az intézkedések ezt. Elnézést, hogy ennyire sürgettem önöket. A koordinátorok áttekintik majd ezt a kérdést. A szakbizottság fél háromkor folytatja a munkáját, mindenkit erre figyelmeztetek. 2.30, ez az új kezdési időpontunk szerdánként és csütörtökönként. Köszönöm a tolmácsoknak, hogy még velünk maradtak plusz 10 percig, és köszönöm az előadóinknak is, a Concordnak, a Digit Efco-nak és Trade-nek. Viszlát!